közleményei között a tunéziai helyzetről fogok szólni. Utána pedig meghallgatjuk az Európai Bizottságot és az egyes frakciók vezetőit is. Hölgyeim és uraim, kérem, két percig ne menjenek el. Kollégák, kedves kollégák, Schulz úr, ne menjen el most még. Kérem önöket, hogy még két percet tartsanak ki. Hölgyeim és uraim! Tunéziában megdöbbenéssel és persze részben örömmel vettük tudomásul, hogy békés tüntetések kezdődtek, amelyek azonban erőszakos cselekményekre adtak okot. Ez nagyon sajnálatos, hogy a kormány lövetett a saját lakosságára. Ma meg szeretnénk emlékezni az áldozatokról, és családjaiknak, hozzátartozóiknak szeretnénk kifejezni együttérzésünket. Mohamed Boazivinek és hozzátartozóinak különösen, aki a demokratikus mozgalom élén halt hősi halált. Kérem a kollégákat, hogy egy perces néma felállással áldozzunk a fiatal szabadságharcosok emlékének. Thank you. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! A forradalom zajlik. Történelmi lehetőség nyílt most a nép előtt. A tunéziai nép bátran új fejezetbe kezdett, de még nagyon hosszú út áll a demokratikus erők előtt, míg elérik céljaikat, és ez persze az Európai Uniónak is feladatokat ad. Európa a szociális igazság, a szólásszabadság, a pluralizmus elkötelezett eh, híve, ezek a mi értékeink, és nem maradhatunk semlegesek egy ilyen helyzetben, nem is vagyunk azok, támogatjuk a demokratikus erőket, ugyanakkor azt szeretnénk, hogy az átalakulás Tunéziában békés maradjon, és a jogállamiság alapján maradjon a tunéziai hatóságokat felszólítjuk, hogy a politikai fogvatartottakat azonnal engedjék szabadon, és független vizsgálat kezdődjön azonnal az erőszakos selekmények felelőseinek megtalálására és a korrupciós ügyek feltárására. Parlamenti választásokat követelünk, amelyeket helyi és nemzetközi megfigyelők figyelhetnek majd meg. Végül pedig olyan kormányt szeretnénk, amely valamennyi politikai erőt képviseli, egy nemzeti egységkormányt, amely azonban nem egy párti egységkormány, hanem a sokféleséget eh, tükrözi. Tunézia szomszédjai szempontjából is nagyon fontos, hogy most mi történik ebben az országban. Nagyon fontos, hogy mindaz, ami, a tör, mindaz, ami történik, valóban a nép és a szomszédos népek érdekeit szolgálja. A változásokat Szeretnénk mi is üdvözöljük a változásokat, sikert kívánunk a demokratikus eréknek. Kérem önöket, hogy támogassák minden erejükkel a tunéziai demokratikus mozgalmat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most pedig rövid eszmecserét fogunk folytatni az Európai Bizottság részvételével, és meg is adom Sefkovics biztos úrnak a szót, hogy a tunéziai helyzet kapcsán mondja el az Európai Bizottság véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A tunéziai felkelés példa nélkül áll az ország modernkori történelmében. December 17-én egy fiatal egyetemista magát felgyújtotta ö, elkeseredettségében. Ö, ő korábban zöldséget árult, de ennek az egyetlen embernek a cselekedete országos szintű felkelésekre adott okot. Az Európai Unió az első pillanattól kezdve elítélte a tüntetők elleni erőszakot, és továbbra is még nagyon bizonytalan a helyzet Tunéziában. Sok az erőszakos cselekmény, és sok a about formation Fosztogatás. A jelenlegi nemzeti egység kormánya gyakorlatilag megszűnt, és üzenetünk a tunéziai nép felé az, és egyértelmű, hogy azt kívánjuk, hogy Tunézia stabil demokráciává alakuljon át, ahol az emberi jogokat és szabadságokat tiszteletben tartják, szabad, tiszta választásokat akarunk, és azt szeretnénk, hogy Tunéziának most alkalma legyen új fejezetet nyitni ország, az ország történelmében. Az alkotmányosság tisztelete, a szólásszabadság tisztelete és egy szolidáris alapon demokratikusan megválasztott kormány lehetne mindezeknek a záloga. Ez még csak az első pillanat, egy lehetséges úton. Az Európai Unió Tunéziát nemzetközi kötelezettségvállalásainak tükrében is úgy tekinti, ahol felelőssége van az emberi jogok érvényesülése tekintetében. Amikor legutóbb önök előtt voltam ebben a témában egy meghallgatáson, akkor is elmondtam, most megismétlem, hogy az Európai Unió országainak és mindannyiunknak elkötelezetten kell hozzáállni a demokratikus mozgalom támogatásához. Mindazokat támogatnunk kell, akik az emberi jogokért harcolnak. A tunéziai hatóságokkal folytatott mindenféle tárgyalásunk során az Európai Bizottság követeli ö, a kormánytól, hogy az emberi jogok érvényesüljenek. Amikor a cselekvési, közös cselekvési tervet vitattuk meg, akkor ö, egyértelművé tettem a, a tunéziai kormány számára, hogy a 61-es cikk alkalmazása a tunéziai büntető törvénykönyvből az európai joggal összeegyeztethetetlen. És, és ha még mindig lennének szkeptikusok mindkét oldalon, akik úgy gondolják, hogy ezek az értékek nem univerzálisak, azok most hallgassák meg, hogy mit mondanak a tunéziai utcákon a tüntetők. Nem csak több demokráciát és több igazságoságot követelnek, hanem egy új rendszert. Keston külügyi képviselő alelnök asszony ma így nyilatkozatában elmondta, hogy az Európai Unió a demokratikus választások híve, és reméljük, hogy ennek a körülményeit, feltételeit meg lehet eh, teremteni minél hamarabb, annak érdekében, hogy egy új nemzeti egységkormány megkezdhesse a működését. A választások előkészítéséhez minden támogatást megadunk, és hosszú távon is vállaljuk, hogy a demokratikus átalakulást támogatjuk. Az Európai Unió már régebben elkezdett dolgozni egy stabilizációs intézkedés terven, amelynek most külön aktualitása van. A gazdasági fejlődést is támogatni kívánjuk, de tudjuk, hogy óriási szociális feszültségek is vannak ebben az országban, és éppen ezért szükséges a jogállamiság, a törvény érvényesülése. A tagállamok Estenasszony mögött állnak ebben a nyilatkozatban. Tisztelt képviselők! Az európai szomszédsági politikát azon közös elvek alapján alakítottuk ki, amelyeket mi és partnereink is osztanak. A demokrácia, az emberi jogok érvényesülése tartoznak ide, és nagy örömünkre szolgálna, hogy a Tunézia kiegészítené azt a térséget, ahol ezek az értékek érvényesülnek. Az emberi jogok érvényesülése a szomszédságpolitikánk legfőbb prioritása, ez egyformán érvényes déli és keleti szomszédainkra. Tunéziában, az Európai Unióban és Tunéziában is van már egy jelentős középosztály, és a társadalom megérett arra, hogy meglépje most azt a lépést, amely az ország államformáját is demokratikus jogállammá teszi. Abban is egyetértünk, hogy az Európai Uniónak is óriási érdeke fűződik ahhoz, hogy Tunézia demokratikus, virágzó és stabil ország legyen. Hiszen ebben az országban komoly érdekeink vannak, és régóta történelmi szálak kapcsolnak hozzá, de nem csak történelmi, hanem gazdaságiak is nyilván. A főképviselő alelnökasszony és az én szándok, szándékom is most az, hogy a bilaterális kapcsolatok most fellendüljenek, és új kötelezettségvállalások szülessenek mindkét oldalon, és valamennyi európai ország, de főleg a tunéziai, Tunézia új kormánya elkötelezze magát ezen közös elvek mellett. Ez szolgálhatja legjobban a tunéziai nép jövőjét. Köszönöm szépen. Köszönjük Füle biztos úrnak a megszólalást. Most pedig a néppárt nevében Salafranca úrnak adom meg a szót. Recientes acontecimientos de Túnez deberían invitarnos a reflexionar con sentido a tunéziai eseményeket követően el kellene gondolkodnunk azon, hogy milyen felelősséget viselünk mi magunk, mégpedig kétféle módon. Először is fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy a jelenlegi helyzet támogatása ezen országokban valóban hozzájárul-e a stabilitáshoz a közvetlen környezetünkben, másodszor pedig, elnök úr, el kell gondolkodnunk azon a kérdésen is, hogy Ben Ali úr hogyan került egyáltalán a nemzetközi szintére? Jelenleg eltűnt, de kérdés, hogy ez elegendő ahhoz, hogy egy demokratikus rendszer jöjjön létre Tunéziában. Személyesen úgy gondolom, hogy mindkét kérdést nem kell megválaszolnom. Azt hiszem, ez nem lesz elegendő. Füle úr, ezért azt hiszem, el kell gondolkodni azon, hogy a szomszédsági politika a barcelonai folyamat szellemében miért nem hozza meg azt a demokratizálódási folyamatot gyümölcsként, amelyre mi számítottunk, és hogy hogyan tudunk változtatni a jelenlegi folyamaton. Sok esetben, hogyha egyfajta hatalmi vákum alakul ki, akkor a legradikálisabb elemek veszik kezükbe az eseményeket, és maguk kerülnek hatalomra. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen a szabadságot kell támogatnunk és képviselnünk, és úgy gondolom nem elegendő, hogyha mérsékletet mutatunk. Úgy gondolom az Európai Uniónak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne kerüljön újabb, sor újabb kihágásokra. Természetesen tudomásul veszem azt is, amit Füle úr mondott, de azt hiszem ez nem elegendő. Valóban egy Európai Uniós választási megfigyelő missziót kell indítanunk, és itt nem csak az erkölcsi erkölcsi kérdésekről van szó, e, hanem ez saját érdekünkben is áll, hiszen sem értelme, hogyha az első osztályon utazunk, hogyha a turista osztályon valaki bombát visz a kofferében. Antonio Panzeri. Köszönöm szépen, kedves kolléga. A szocialisták és demokraták képviselője szólal most fel. Köszönöm szépen, elnök úr osztjuk mi is az aggodalmakat a tunéziai eseményekkel kapcsolatosan, és mi is szeretnénk hangot adni aggodalma, aggodalmunknak és együttérzésünknek az áldozatokkal. Benáli elnök elmenekült, ezt követően egy zavart helyzet alakult ki, és azt gondolom, gondoskodnunk kell arról, hogy szociális és gazdasági reformokra kerüljön sor annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni az új vezetőség a lakosság elvárásainak. Be kell vonni a civil társadalmat is, és a különböző demokratikus erőket az új kormány kialakításának folyamatába. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a reformokat meg kell valósítani, és a változásoknak nem szabad csak színjátéknak lenniük. Ami jelenleg Tunéziában történik, az mindannyiunkat érint. Európában is kérdéseket kell feltennünk magunknak a azzal kapcsolatosan, hogy milyen hibákat követtünk el. 1995-ben Barcelonában egy földközi tengeri folyamatot indítottunk el, és két, a két kulcsfontosságú célt nem értük el, ami a gazdaságot illeti, a regionális projekteket erősen csökkentették, az európai tagállamok finanszírozása nem jutott el oda, hová kellett volna. A bizottság pedig csökkentette a támogatásait. A politikai területén, politikai téren sincs megfelelő együttműködés. A 2008-as földközi tengeri Európai Uniós program szintén csak ö, egyfajta színjáték. A különböző európai kormányok ugyanis nem látják, hogy érdekünk lenne a valós együttműködés, sokkal inkább vitatható, kérdéses kormányokkal akarnak kapcsolatokat fenntartani, miközben az ottani lakosságnak semmilyen kilátása nincs a helyzet javulására. Éppen ezért természetesen nagy a kivándorlási arány is. Ezért nem szabad csodálkozunk azon, hogyha a tunéziai ö, tiltakozások ö, hatalmas kihatással lesznek a politikai struktúrákra. Az európai politikai realizmus ezen struktúrákkal szemben már nem tud helytállni. Egy olyan koncepcióra van szükség, amely eltér a posztkoloniális poszt, gyarmatosítás utáni eddigi hozzáállástól. Bar- a barcelonai folyamatot át kell alakítani, a földközi tengeri térség és a déli térség támogatására is hitelesebbé kell tenni. Éppen ezért azt kérem önöktől, azt követelem, hogy egy a szomszédsági politikát teljesen alakítsuk át, hiszen a tanács és a bizottság készen álltak arra is, hogy Tunéziával egy megerősített státuszról vitatkozzanak, vagy folytassanak megbeszéléseket. Kérdés, hogy milyen alapon. Teljesen meg kell változtatnunk az eddigi irányt, és ezt követeljük a tanácstól és a bizottságtól és Az Európai Parlamentet is jobban be kell vonni ezekbe a megbeszélésekbe, hogyha arról van szó, hogy a földközi tengeri államokkal egy új partneri kapcsolatot alakítsunk ki. Ez nem csak ezen országok érdekeit szolgálja, hanem a mieinket is, hiszen sok problémánkat meg tudjuk oldani hogyha jobb kapcsolatokat építünk ki az Magreb országokkal. Nyilvánvalóan ez egy kemény út, de ez az egyetlen alternatíva, hiszen a különböző gazdasági, szociális reformokat támogatnunk kell, és minden eszközt be kell vetnünk a fundamentalizmussal és extremizmussal szemben. Le kell vonnunk a keserű tanulságot a tunéziai eseményekből, és éppen ezért tisztában kell lennünk azzal is, hogy szükség van a változtatásokra az Európai Unión belül is. Köszönöm szépen! Maritje Sáke, Liberals and Democrats for Europe. Sárke asszony, Európai Liberálisok és Demokraták Szövetsége. Köszönöm, önök úr. Füle biztos úr, kedves kollégák, szeretnék gratulálni a tunéziai népnek a bátorságához, és ahhoz, hogy ki tudta nyilvánítani véleményét a szabadság és a demokrácia iránti vágyát, illetően remélem, hogy hamarosan lesznek választások. Elnyomó rezsimről volt szó, amely rálőtt a tömegekre. Mesterségesen szerezte meg a hatalmat, és korrupciót folytatott nem szabad bezárni az egyetemeket, és a kommunikációhoz és az információhoz való hozzáférés jogát sem szabad megtiltani. Az internet egyre fontosabbá válik a békés ellenállás szempontjából. Az interneten keresztül értesültem erről a, az eseményről, és egy hónapot vett igénybe, mire a politikai vezetés rájött arra, hogy mi is folyik az utcán. A múlt héten még a francia kormány felajánlotta a segítségét a tunéziai kormánynak rendőrségi erők megerősítése terén. Mi erről a véleménye a bizottságnak? A tunéziai emberek az internetet alkalmazták. A tunéziai kormányról tudták, hogy mennyire megszűrte az internetes és a szoftvereket, elnyomta az embereket ezen technológiákon keresztül. Az elnyomó rendszerek minőtt a világba továbbra is így hallgatják el a szabad világot. Ma Martin Luther King napja van, és ő azt mondta, hogy eljön az idő, amikor a hallgatás megcsalással ér fel. Füle, biztos úr, eljött ez a nap. A USA elvesztette a harcot az internetes szabadsága kapcsolatosan. Az EU-ban még várható ezen harc, és erről beszélni fogunk ma este a magyar médiatörvény kapcsán. A tunéziai nép szimbolikus példát adott, és ez azt mutatja, hogy az embereket védenünk kell, még az interneten keresztül is. Köszönöm, Kombendit elnök úr a zöldet nevében kíván szólni. Kedves kollégák, be kell valljam, szerettem volna hogyha ez a parlament a tunéziaiak büszkeségének megfelelően jár el, akiknek sikerült legyőzniük a Benali diktatúrát. Kedves kollégák, a diktatúr a diktátor távozott, de a diktatúra struktúrája még mindig ott van Tunéziában. Ma nagyon oda kell figyelni. Az európai kormányok, a parlament többsége éveken keresztül támogatta a diktatúra struktúráját, a tunéziai diktatúrát. Még a múlt héten is a frakciók többsége elutasította azt, hogy Tunéziáról vita legyen, és elutasította Benali elítélését, Egyébként a francia külügyminiszter tudjuk, hogy hogy lépett, és ez a legutolsó példája a nyugati, nyugat cinkosságának. Miért? Mert hogy félnek az iszlamizmustól. Igen, az iszlamizmus diktatúrájától félni kell, de amikor láttuk ezeket a fiatalokat, ezeket a tunéziaiakat, akik nem iszlamisták, hanem a szabadságért rajzolnak, és láttuk Szidi Buzi úrt, aki felgyújtotta magát. Ez Tunézia Jan Palakja. Jan Palak, amikor felgyújtotta magát, az egész parlament mögötte volt, támogatta, és Sidi Buszi meg nem támogatjuk. Itt van ennek a parlamentnek a valósága. Most pedig lépnie kell a bizottságnak, egy dolgot kell kimondania, el kell mondania a tunéziaiaknak, hogy a demokratikus választás egy olyan országban, amely most lépett ki a diktatúrából, de ez nem valósítható meg két hónap alatt, mert a demokráciának nincs meg az alapja. A szólásszabadság, a tömegtájékoztatás, a tévé nem létezik, csak egy állami nyomda van. Éppen ezért kérem a bizottságtól, hogy a társulási egyesülés, a társulási megállapodásra szánt pénzt Tunézia támogatására fordítsa azért, hogy változást legyen. Másik a tranzíciós, az átmeneti kormány nem nemzeti egységkormány. Miért? Azért, mert azok többsége, akik harcoltak, akik számüzetésben vannak, még nem tértek haza, még nem ismerték el őket. Úgyhogy idő kell arra, hogy a demokratikus erők, és nem pedig azok az erők, akiket Benali elismert, hanem az igazi, valódi demokratikus erők kialakuljanak, kifejlődjenek ott. Az Európai Uniónak meg kell mutatnia, hogy számunkra, ami Tunéziában zajlik, ez a megértés kulcsa, remény kulcsa az összes arab ország számára az összes arab ország számára a demokrácia és az iszlám kéz a kézben kell, hogy fejlődjön, és hogyha mi a fejlődő, kialakuló tunéziai demokráciát támogatni akarjuk, akkor azt akarjuk, hogy Egyiptomban, Jordániában, Szíriában mindenütt a nép kelljen fel, lépjen fel a diktatúra ellen. Felelősek vagyunk mindannyian mi itt, mert végre a tunéziaiak, vagyis az arab világ egy része megmutatja nekünk, hogy a szabadságnak megvan a reménye. Láttuk ezt 80-90 a keleti országokban, és most ugyanez a remény van születendőben, Tunéziában, Algériában, talán majd Egyiptomban és Jordániában. A, éppen ezért elképzelhetetlen, hogy ez a parlament csak üldögéljen, és azt mondja, hogy hát igen, lehet majd nem tudtuk 89-ben, hogy mi lesz majd Lengyelországgal, és Gorbacsov idején se, hogy mi lesz majd Oroszországgal. Minden nép, amikor szabadságot kér, akkor biztosítani kell arról, hogy jó irányba megy. Éppen ezért kérem, hogy a bizottság lépjen adjon, mutassa meg a tunéziaiaknak, hogy a reálpolitika most a támogatás politikája, a demokrácia támogatása, és nem pedig a diktatúra struktúrájának támogatása. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen elnök úrnak. A zöldek nevében a felszólalás. Most a konzervatívok és reformisták frakciója nevében Charles Tanaknak adom meg a szót. A tunéziai felkelés egyértelműen mutatja, hogy mennyire elkeseredett már a lakosság, nem csak gazdasági stagnáció miatt, hanem az uralkodó elit miatt is. Nagy a szegénység, nagy a munkanélküliség és a politikai elnyomálás. Ben Ali most már végre elmenekült a népharag miatt, de nem értek egyet a zöldek, zöldek értékelésével. Tunézia valamilyen módon eddig is azt mutatta már, hogy létezik szekuláris, progresszív ö, ország, amely befogadja a külföldi tőkét. Tunéziának már eddig is ö, sikerült a dzsihadistákat háttérbe szorítania, és politikai vezetők erre a hagyományra építhetnek és építeni akarnak nem lenne jó most, hogy a zavargások és a bonyolult helyzet miatt megint olyan erők kerülnének a felszínre, Európára hivatkozva, amelyeket nem szeretünk. Az új tunéziai kormánynak, ha majd megalakul, akkor persze keményen szembe kell nézni a, a radikalizmus kihívásával és a szegénység kihívásával, és ehhez valóban óriási reformokra lesz szükség, ehhez az Európai Unió támogatására van szükség, eddig is jó volt a kapcsolatunk Tunéziával, és szerintem igenis szükség van a tunéziai elnökség, rendőrség megerősítésére, hogy ne, éppen azért, hogy ne történhessenek olyan túlkapások mindkét oldalon, azáltal, hogy profitbá válik a rendőrség és a katonasság, és képes levezényelni a vér nélküli átalakulást. Tehát ehhez meg kell adni az ilyen érdemű támogatást is. Mi brit polgárok, mint Tunéziában gyakran nyarulok, pontosan tudjuk azt, hogy mit ért el ez az ország eddig. Köszönöm szépen! Az Egyesült Baloldal nevében Krisztin Verzsi adom meg a szót. Monsieur le Président, cher... Elnök úr, kedves kollégák! Büszkeséggel és igen, meghatottan lépek föl, és szólok hozzá ma itt a plenáris teremben, a frakcióm nevében. Kevesen voltunk, túl kevesen voltunk azok, akik a tunéziai rendszer kihágásait elítéltük, és kevesen kritizáltuk, és ítéltük el ezeket a ezt a gyakorlatot például a kínzást és az emberi jogok megtagadását. Sok év kellett ahhoz, hogy a tunéziai nép felkeljen és ne féljen. A szabadság reménye megszületett. Több mint 50 halálos áldozatot kellett megvárni ahhoz, hogy az Európai Unió egy kis kommunikében elítélje az erőszak alkalmazását. Hogyan lehet nem elítélni az erőszakot, Füle úr? Szombatig vártak, mire kimondták, hogy hogy mielőtt kimondták a véleményüket. A, az erőszak alkalmazása összeszorította a szívünket. Csak szombaton szólt ön is, elnök úr, erről, és ma a parlament többsége elutasította azt, hogy írásos állásfoglalásunk legyen. Francia vagyok, és tudom, hogy milyen felelőssége van itt a francia kormánynak, és ami a mi külügyminiszterünket illeti, nem is ismétlem meg, hogy mit mondott. A kolóniák, a gyarmatok ideje még nem fejeződött be, de a, a tunéziai nép bátorságának köszönhetően ez a rendszer összeomlott, megmutatta igazi arcát. Az EU felelőssége nagyon nagy ma. Segítenie kell a tunéziai népet, de úgy, hogy nem avatkozik be. Segítenie kell a demokratikus átmenetben. Az EU-nak figyelemmel kell kísérnie az, a választási folyamatot, egy független megfigyelő csoportot kell küldenie. Erőszak, korrupció, volt Tunéziában, nem lehet most már ezt tovább tenni a tunéziai néppel. Ben Alit és a klikét nem csak figyelni kell, hanem lehetetlenné kell tenni mozgásukat. Ma még nehéz a helyzet, és ez példa lehet egyébként az észak-afrikai országoknak. Hasonló felkelések következhetnek be minden olyan országba, ahol a nyugatiak a saját érdekeiket helyezik előtérbe a nép érdekeivel szembe. Tudjuk, hogy mi történt Algériában, Mauritániában. Lehet beszélni a demokráciáról és az emberi jogokról a déli országokkal lehet partnerséget létrehozni, és mindezt a demokratikus követelések és a, az egyenlőség, az emberi jogok jegyébe kell tenni, ha nem, akkor az Európai Unió az integristák vonalát fogja szolgálni. Szabadság és demokrácia, Gerard Batten kollega. Köszönöm, Buzek úr, ön szólt a szabad és tisztességes választásokról és a reprezentatív kormányról, és szolidaritást kért. Ez természetes, az emberek megdöntöttek egy korrupt kormány, de nem szabad őket túl arra biztatni, hogy túl messzire menjenek nem szabad elfelejteni, hogy milyen a helyzet most Tunéziában, az élelmiszerellátás is akadozik, és milyen események voltak. Egy nem demokratikus, nem kompetens kormány volt, a politikai osztály egyre inkább eltávolodott a néptől. Igen magas a munkanélküliség egyébként Európában is, és ez az európai politikák következménye. Már Görögországban is lázongások vannak, és ez az egységes valuta miatt van. Spanyolország, Portugália és Írország követheti Görögország példáját, hiszen mindannyian az euró kényszerzubonyától szenvednek. Ez nem történhet meg európai országokban, vagyis az, hogy a kormányok saját népjük ellenségévé váljanak, mert akkor a nép fel kell. Egyetétek azzal, elnök úr, amit a bevezetőben mondott, de ezeket az elveket Európában is kell alkalmazni, és a világ más országaiban is. Köszönöm. Köszönöm kollégá, köszönöm a politikai frakciók hozzászólását. Köszönöm a megjegyzéseket és köszönöm Füle biztosnak is a megjegyzéseit az Európai Bizottság nevében.